Üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm Önöket a Libe Bizottság meghallgatásán. A bizottság elnöke útban van az ülésre. Úgy döntöttünk, hogy megkezdjük a meghallgatást. Bevezetőként szólnék néhány szót, azután előadóként, mégpedig a Libe szakbizottság előadójaként szintén bevezető észrevételeket szeretnék megosztani önökkel a meghallgatással kapcsolatosan, amelynek a címe az alapvető jogok kartájának hatása a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének fejlődésében. Mindig is úgy gondoltuk, hogy az alapvető jogok kartája az alapja a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés európai térségének és az erre vonatkozó szakpolitikáknak. 2000 óta ebben az összefüggésben ez a karta vált referenciává az éves alapok kiadásában, amikor a parlament a jogérvényesülésről jelentéseket ad ki 2005-ben, 2006-ban, a Libe Bizottság két meghallgatást szervezett találkozva a legfontosabb hatóságokkal Európában, például az Európai Bírósággal, illetve a Strasburgi Európai Emberi Jogi Bírósággal, illetve a Nemzeti Alkotmánybíróságok képviselőivel, egyéb érdekeltekkel. Miután a Lisszaboni szerződés életbe lépett, illetve a karta jogilag kötelező érvényűvé vált. Eljött az ideje, hogy pontosan átlássuk, milyen hatással vannak ezek a joganyagok az európai jogszabályra, jogszabályokra és joganyagra, illetve a tagállamokban való végrehajtásra. A harmadik meghallgatást szerveztük most meg, és ennek az a célja, hogy iránymutatásokat adjunk a perspektívákkal kapcsolatosan, az új jogi keretekkel kapcsolatosan, a jogszabályalkotással kapcsolatosan, és áttekintjük ennek összefüggésében az Európai Uniós joganyagot a jogérvényesülés, biztonság és szabadság szempontjából. Három ülést szerveztünk, ez az első ebből a meghallgatásból. A karta szerepéről beszélünk, mint kulcsfontosságú hivatkozási alap a jövőben a jogalkotásban illetve a nemzeti szintű alkalmazásról is beszélünk. A második délutáni ülésszak az alapvető jogok érvényesüléséről, az emberi méltóságra vonatkozó jogok érvényesüléséről szól az EU e, legfelsőbb bíróságainak gyakorlatában. Azután harmadszor kifejezetten a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségéről beszélünk, a bizottsági stratégia fényében, a civil szféra szerepéről, illetve a nemzeti emberi jogi intézmények szerepéről. Minden ülésszak után vita következik, úgyhogy ma délelőtt, illetve holnap délelőtt is lesz egy ilyen vita. A résztvevők szót kérhetnek a vitákban, és arra kérünk mindenkit, hogy előre tájékoztassák az elnököt arról, hogy hogy hívják önöket, milyen intézménytől jöttek, és erre van egy űrlap, amit körbeadtunk. A különböző meghívottak, a bíróságok képviselői a felszólalásaikban 8-10 percre kell, hogy szorítkozzanak. Szeretnénk ugyanis tartani magunkat az előirányzott időhöz. Akik fel szeretnének szólalni, őket arra kérem a vita során, hogy röviden fogalmazzák meg a véleményüket, legfeljebb két percben. Így tudjuk csak tartani az időt, ahogyan azt elterveztük ma délutánra és holnap délelőtre nézve. Mivel a Libe Bizottság alelnöke vagyok, illetve a jelentés előadója, ezért Szeretném most betölteni azt a szerepkört, illetve azt a felelősségi kört, hogy elmondjam azokat a megnyitó gondolatokat, amelyekre majd a vitában reflektálhatnak a későbbiekben. Kedves kollégák! Kedves kollégák, azt hiszem, hogy most egy új lendületet kapott az alapvető emberi jogok védelme az Európai Unióban a Lisszaboni szerződést követően. 2009. decemberét követően most már a karta kötelező érvényű, és csatlakoznunk kell az Európai Emberi Jogi egyezményhez is, mint Európai Unió. És egy új intézmény is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel a bizottságon belül. Tehát egy külön biztos, illetékes az emberi jogok területén. Az európai kezdeményezés, az úgynevezett polgári, kezd, polgársági kezdeményezés is megszületett. Ez az európai polgárok szerepét hivatott erősíteni ezen a területen és létrejött az alapvető jogok ügynöksége is, amelynek figyelemmel kell kísérnie, illetve jelentéseket kell készítenie a karta megvalósításáról. Tehát ezek az európai szintű intézmények. Emellett az Európai Bíróságot is meg kell említeni, valamint az Európai Jogok egyezményéhez való csatlakozást követően fontos szerepet kap a Strasburgi székhelyű emberi jogi bíróság is. Egy sor intézmény van tehát, kötelező érvényű jogi aktus, és miután ezek az intézmények megszülettek, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeket használni hogyan tudjuk hasznosítani a különböző eszközöket, intézményeket, amelyek létrejöttek. Elérkezett az ideje, hogy a rendszert valóban működőképessé tegyük, és azt kell biztosítanunk, hogy az intézmények ellássák feladataikat, megfeleljenek jogi kötelezettségeiknek. Nagyon fontos lesz hogy figyelemmel kísérjük a karta megvalósulását, illetve konkrétan, hogy a bizottság hogyan valósítja azt meg, amikor is a közösségi jog érvényesüléséről beszélünk. Azt is figyelemmel kell kísérni, hogy a karta hogyan valósul meg, hogyan ültetődik át a gyakorlatba, amikor a különböző európai intézmények jogalkotási kezdeményezéssel élnek, akkor ezt a kartát is tiszteletben kell tartaniuk. Biztosítani kell, hogy az Európai Unió joganyaga érvényesüljön és következetesen megfeleljen minden jogalkotási szakaszban a kárta előírásainak. És amikor pedig a megvalósításról beszélünk, akkor mind az uniós szinten, mind pedig a tagállami szinten biztosítani kell, hogy a kártának megfeleljünk. Illetve az EU jogot nemzeti joganyagba átültető jogszabályok érvényesülése terén. Mit jelent számunkra a kárta? Végig kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk maximálisan élni az összes rendelkezésre álló lehetőséggel, a karta jövőbeni megvalósítását illetően. A LIBE szakbizottság, amelynek bel- keretében én vagyok az előadója az emberi jogi jelentésnek, úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk a meglévő intézményeken belül, hogy ki mit, milyen szerepet játszik, milyen szerepet kell, hogy betöltsön, és hogyan tudunk együttműködni. Konkrétan hogyan tudunk együttműködni EU-s szinten, a tagállamokban, a bíróságok hogyan tudnak együttműködni, és mit tehetnek annak érdekében, hogy elkerülhessük az átfedéseket hogyan tud az EU együttműködni az Európa Tanácssal, a különböző nemzetközi szervezetekkel, azokban a kérdésekben, amelyekre a karta vonatkozik. így például a különféle ENSZ szervezetekre gondolok, az Európa Tanácsra. Számos kérdés van, amelyet fel kell vetnünk, illetve amelyek automatikusan is felmerülnek. A most készülő jelentésünknek ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznia. Éppen ezért örülünk, hogy önök is részt vesznek ezen a mai rendezvényen, és segítséget várunk önöktől annak áttekintésében, hogy az egyes intézmények milyen feladatokat látnak el, mit várunk el tőlük, és hogyan töltheti be az Európai Parlament is az ezen a területen meglévő nagyon fontos szerepét. Ha az összes intézmény, ideértve az EP-t is, megfelelő szerepet játszik az új architektúrában, az új karta alapján, akkor tudunk megfelelni az európai polgárok elvárásainak, mely elvárások igen kemények, miután az összes szükséges intézményes eszköz létrejött. Tehát ezekkel a gondolatokkal kívántam a vitát megindítani, és folytatásképpen szeretném megkérni Péter Hastings urat, az Európai Adatvédelmi Felügyelőt, hogy tartsa meg előadását. Hastings úr, a szó. Thank you, uh, Madam Chair. Szépen, elnök asszony, talán nem véletlen, hogy az adatvédelmi felügyelő is meghívást kapott, eh, hogy bevezető előadást tartson az Európai Parlament képviselőjét követően, tehát önt követően. A spanyol soros elnökség is szervesen részt vesz és az adatvédelmi felügyelő szerepét az, a karta is említi, illetve szabályozza. Ez a hivatal egy nagyon jó példa arra, hogy milyen hatást gyakorol a karta a jog, a biztonság és a jog érvényesülésének területére, ezért foglalkozik már hosszabb ideje a LIBE az adatvédelemmel is, aminek én külön örülök. A jog, a jogérvényesülés, a szabadság és a biztonság területén, területét említve természetesen utalnunk kell a Stockholmi programra is, amit tavaly fogadtunk el, és ebben a programban kiemelkedő szerepet kap az adatok gyűjtése, tárolása és eh, arriválása, tehát konkrétan a személyes adatokra gondolva, aminek különösen fontos szerepe van a menekültügy, és a bírósági együttműködés területén, valamint a belbiztonság területén. Ennek összefüggésében komoly hangsúlyt kap az EU információkezelési stratégiája is. A jó hír az, hogy ugyanezen összefüggésben ellensúlyként az információ forgalomhoz az adatvédelem is komoly szerepet, komoly hangsúlyt kap. Ezért kell külön kiemelni az információkezelési stratégia szerepét is. Komoly hangsúlyt kap általában az emberi jogok érvényesülése a stokholmi program megvalósulása kapcsán. Az adatvédelemhez való jog, jogot az alapvető jogi karta is elismeri, kötelező érvényűvé teszi. Ez az egyik olyan alapvető jog, amit a szerződések is több alkalommal megismételnek. Itt most konkrétan a szerződés 16. cikkét említeném, az Európai Unió működésére vonatkozó, vagy a 8-as cikk az adatvédelemre, a 7-es cikk pedig, ami a magán jellegű információkhoz való jogra vonatkozik. És az adatvédelemhez való jogot a 16-os cikk szintén említi. Ez egy alapvető jog, amit közvetlenül kell érvényesíteni a bíróságokon is. Tehát a bíróságoknak ennek szellemében kell eljárniuk az eljárások során. A hatos cikk pedig egyértelműen rendelkezik az emberi jogi egyezményhez történő csatlakozásról is, ami most már kötelező. Tehát ezek mind alapvetően hangsúlyozzák az alapvető jogokat. A szerződés 16-os cikke, tehát még egyszer az Európai Unió működésére vonatkozik. Ott az adatvédelem, mint alapvető jog kerül hangsúlyozásra, és a rendelkezésből az is egyértelmű, hogy az adatvédelemhez való jog gyakorlatilag köz, kőbevésett az EU alapjogában. A 16-os cikk egyértelműen fogalmaz. miszerint itt egy törvényes jogi alapra van szükség, az adatvédelemhez minden esetben jogi alapra van szükség. Itt a cikk egyértelműen utal a saját adatokhoz való hozzáférésről, a helyesbítésről, illetve egy független hatóság általi felügyeletről. Mindez tehát az Európai Unió működéséről rendelkező cikkben szerepel. Ami pedig a jog, illetve a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területét illeti, ez csak akkor működhet, hogyha teljes mértékig érvényesül az adatvédelemhez való jog. Egyrészt a szerződés szintjén, másrészt pedig a másodlagos joganyagban. Az EU jogok ennek alapján kerülnek elfogadásra, és a bizottság programja is meglehetősen dicséretes e tekintetben, ami a e, honlapon is megjelent az adatvédelemmel kapcsolatosan. Különös tekintettel, amikor az egyes javaslatok kapcsán meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyiben felelnek meg azok az adatvédelmi követelményeknek. Ez idén, ebben a hónapban jelent meg. A joganyag megvalósítása kapcsán a Karta 51-es cikke is egyértelműen fogalmaz, nevezetesen, hogy a nemzeti hatóságoknak is tiszteletben kell ezeket a rendelkezéseket tartania, és teljes mértékben meg kell felelni a Strasburgi és a luxemburgi bíróságok esetjogának is. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén épp úgy, mint az adatcsere területén. Ezeket az alapjogokat figyelembe kell venni. Tehát ez szélesebb körű, mint pusztán a személyes adatokhoz, személyes adatok védelme hiszen itt hivatkozik a luxemburgi bíróság esetanyagára is. Itt most konkrétan megemlíteném a Hubert esetet, ahol is egyértelműen a nemzetiségi hovatartozás való tekintettel tiltja a bíróság a diszkriminációt. A Strasburgi bíróságon például a DNS adatbázissal kapcsolatosan történtek ítélkezések az SN Marber ügy kapcsán. Ezeknek az eseteknek mind szerepe van a jogalkotás területén, ami a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülése terület, térségét illeti. Ez nagyon fontos, hiszen a megkülönböztetés tiltása, illetve személyek megbélyegzése, amiatt, hogy bizonyos adatbázisba bekerülnek rendészeti vagy határőrizeti célból, erre oda kell figyelni. És ez többek között az az összefüggés, aminek keretében a bizottság most készíti elő a másodlagos adatvédelmi jogi keret, keretet. Ez a Stockholmi program akciópontjainak egyike, tehát külön hangsúlyt kap ebben az összefüggésben is az adatvédelem. Szeretném megemlíteni, hogy december 1-től, tavaly december 1-től biztosítani kell, hogy az adatvédelemhez való jog, jogot tiszteletben kell tartani európai szinten, és a védelemben nem lehetnek hiátusok. A korábbi harmadik pillér keretében az adatvédelemre vonatkozó keret határozat korlátozott, és az úgynevezett belföldi esetekre nem vonatkozik. Tehát nem csak azokra az esetekre, amikor nemzeti szinten gyűjtenek adatokat, és nem adják tovább, de ezek vonatkoznak más európai polgárokra, és későbbiekben szóba kerülhet az európai szintű adatcsere is, sőt a fokozottabb integrációval ez egyre inkább valósága válik. Ezt a hiányosságot tehát át kell hidalni, és a keret határozat felvizsgálata során erre kerül majd sor. Lezárásképpen még megemlíteném, hogy a karta most már kötelező érvényű, és alapvetően hivatkozik az adatvédelem jogi keretére, amelyet most készít elő a bizottság, elfogadhatatlan, hogy bármiféle hiányosság maradjon ebben a védelemben, ennek a keretnek horizontálisan kell érvényesülnie. És egy másik jog jogi instrumentum keretében pedig az arányosságot és a szükségességet kell szem előtt tartani. A Karta 52-es cikkének megfelelően ott említés tesz a karta bizonyos kivételekről, viszont ezeket körültekintően kell kezelni. És az arányosság körültekintő megközelítése lesz szerintem a próbatétel. Éppen ezért ez különösen fontos. Az alapvető jogok korlátozására csak akkor kerülhet sor, ha ezekre szükség van, és a, valóban az általános érdeket szolgálja. Köszönöm szépen, Hastings úr. Most pedig az első vita részhez érkeztünk, az első szekciónkon belül. Két képviselőnk szeretne hozzászólni, majd pedig mindenki számára hozzászólási lehetőséget biztosítunk. Kérem, hogy tegyék fel a kezüket, majd a kollega oda megy és regisztrálja önöket. Az első hozzászóló Coelho úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni önt abból az alkalomból, hogy ezt a kezdeményezést tette, és Hastings úrnak is köszönöm a hozzászólását. Egyetértek száz százalékban vele, amit mondott. Ő az adatvédelmet vette például, és ez mutatja, hogy az alapjogok kartája mennyire releváns a szabadság és a jog érvényesülése keretén belül. Ez a kárta mindenképpen előrelépés számunkra. Európa most már nem csak az áruk szabad mozgására korlátozódik, hanem az állampolgárok szabad mozgására is, és ez a jog benne foglaltatik a szerződésben. Ez nagyon fontos a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése szempontjából. Amikor figyelembe veszük azt, hogy mennyire hatékony harcunk a bűnözés és a terrorizmus ellen, akkor a közös értékeket kell hangsúlyozni, ezek elvi értékűek, és itt Európának több partnere van, több társa, beleértve az Egyesült Államokat is, és a világ több régióját. De ezek a fellépések az alapjogi kártára korlátozódnak. Ami a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének terét illeti, a kárta nagyon fontos, ahogy Hastings úr mondta, de egyben fontos minden közösségi fellépés során is. Azóta, amióta életbe lépett a Lisszaboni szerződés, azóta ezt a kártát kell tiszteletbe tartani. Köszönöm, most pedig Széber asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ma egy nagyon fontos vitára kerül sor, és nagyon sajnálom, hogy sok kolléga nem tudott eljönni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a téma sokáig velünk marad még és a kollégáknak is valamilyen módon figyelemmel kell kísérni ezt a témát. Amikor az adatvédelemről beszélünk, vagy az intézmények együttműködéséről, akkor Számos döntés nem pusztán jogi formalitás, hanem politikai vitát is feltételez. Az alapvető jogok nem újak, de minden esetre ezeket újra kell, új fénybe kerülnek a Lisszaboni szerződés érvénybe lépésével, és az Európai Parlamenten belül arra kell törekednünk, hogy hogyan lehet egy új egyensúlyt teremteni. Az adatvédelem kérdése a stokholmi programon messze túl mutat, vagy a puszta adatvédelem területén, és itt az, a bíróságoknak, az igazságügynek is komoly szerepe lesz a mindennapokban. Meg kell tehát vitatnunk, hogy az én személyes egészségügyi adataim hogyan vagy mennyire lehetnek érdekesek mások számára. Tehát jó lenne, hogyha már vitát folytatnánk arról, hogy a munkaadókat az ilyen adatok mennyiben érintik, mennyiben érdekelhetik. És hogy egyes betegségekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát milyen esetekben kell, kellhet megakadályozni. És más területeken is figyelembe lehet ezeket venni. Ezeknek a vitáknak megvan a hozzáadott értéke. A polgárok alapjogainak érvényesülése és az adatvédelem kapcsán a belső piacról és számos egyéb fontos dolgokról is vitatkoznunk kell, aminek középpontjában a polgár áll. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő hetekben ezt a vitát lefolytassuk, az információkezeléssel, az adatvédelemmel, az adatbiztonsággal kapcsolatosan. Az adatvédelem vagy az adatbiztonság nem pusztán arról vonatkozik, hogy kiférhet hozzá bizonyos adatbázisokhoz, hanem arra is, hogy ezek az adatbázisok mennyiben aktuálisak hogy a bizonyos határidőn túl törlendő adatok valóban törlésre kerülnek-e, meg kell tehát vizsgálnunk, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet európai szinten megoldani, illetve hogy a tagállamoknak mi a teendője ezen a területen. Köszönöm. Mielőtt Hastings úrnak visszaadnám a szót, szeretném kiemelni, amit kollégám Koleó úr az előbb elmondott. Nagyon fontos dologról van szó. Nagyon fontos fordulóponthoz érkeztünk. Reding biztos asszony azt mondta, hogy ezt az egységes piac megteremtéséhez hasonlíthatjuk az emberi jogok védelme területén. És ne felejtsük el azt, amit már a megnyitó megjegyzéseimben elmondtam, hogy van egy EU kártánk, amely az egyik legmodernebb módja annak, ahogy az alapjogokat kodifikálták a világon. És ezt az alapot mindenképpen az állampolgárok hasznára kell fordítanunk. Most pedig visszadom önnek a szót, Hastings úr, azért, hogy válaszolhasson, és néhány megjegyzést tehessen. Köszönöm. Ahogy az elején elmondtam, úgy gondolom, hogy a szervezőknek az volt az elképzelése, hogy bemutassák az adatvédelem nagyon releváns példája annak, hogy milyen hatása van a kártának a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése szempontjából. Ez igaz, teljes mértékben egyetértek, de van itt egy tágabb összefüggés is a gyakorlatban, ahogy ezt ki is emelték. Először is a kárta több, mint adatvédelem, és ezek a jogok, a diszkriminációmentesség, az emberi méltóság, a méltó, tisztességes eljárás, stb. Mindez a stokholmi program végrehajtásának jegyében értelmezendő. Azt is tudni kell, hogy az adatvédelem nem csak a szabadságbiztonság és a jog érvényesülése térsége, szempontjából releváns. A bizottságnak az a terve, hogy ez év végéig javaslatokat tegyen a már meglévő jogi keretek felülvizsgálására. Ezt egyébként a Stockholmi program első részében fejezte ki a bizottság. Ennek a projektnek az a lényege, és ezt érdemes kiemelni, hogy ez kihat az európai szakpolitikák összes területére, kezdve a munkával, a munka, az egészség, a közlekedés, a szociális biztonság területével, és így tovább. Mindezekre a területekre nagy hatással van. Egyúttal fel kell venni a versenyt az új technológiák és a globalizáció kihívásaival is. A Stockholmi programon belül az adatvédelem következményei igen fontosak, ezeket komolyan kell venni, és az információ stratégia, az információ irányításának stratégia, stratégiája véleményem szerint egy olyan metodológiát eredményez, melynek köszönhetően az elmúlt öt év hibáit nem fogjuk megismételni. Nem sietjük el a dolgot, hanem szisztematikus elemzést folytatunk, és ezen belül az adatvédelmi megfontolások belekerülnek az összes folyamatba. Ezt én üdvözlöm, támogatom, mindaddig, amíg ezt a megközelítést követik. Ami az alapjogokat általánosságban illeti. Ne felejtsük el, hogy a terület felelős biztosa, Reding biztosasszony kifejtette azon óhaját, hogy ezen a területen a nulla tolerancia politikáját folytassuk. Ez önmagáért beszél, ez azt mutatja, hogy a tisztesség, a jog érvényesülése, a, a jogszerűség, törvényesség elvét kell itt tiszteletbe tartani, és ez nagyon fontos az adatvédelem szempontjából is általánosságban is. Úgyhogy én mindezt üdvözlöm. A jogszabályokat követjük, ahogy ezeket előterjesztik, és nagyon kritikusak leszünk. Elnök, köszönöm szépen, Hastings úr. mivel nem jelentkeztek mások most felszólalási kérelemmel, így áttérünk a mai délután második szakaszára, második blokkjára, mégpedig az alapvető jogok és az emberi méltóság védelme az EU legfelső bírósága által biztosított módon. Három hozzászólónk van majd ezután ismét vitát folytatunk. Megismétlem, bárki hozzá kíván szólni, emelje föl a kezét, és körbeadjuk a hozzászólók listáját, amelyen regisztrálhatják magukat. Az első hozzászóló a második blogban Jean-Claude Bonisó úr, aki az Európai Unió Bírósága negyedik tanácsának elnöke. Köszönöm, hogy eljött. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, franciául fogok beszélni, mert ez nekem könnyebb. Bár ennek a blokknak a címe relatív, figyelembe véve azt, hogy az EU legfelsőbb bíróságai hogyan biztosítják az alapjogok tiszteletben tartását, védelmét. Ennek ellenére engedjék meg, hogy ne részletezzem, hogyan biztosítsák ezt a, hogyan biztosítják ezt a védelmet az EU legfelsőbb bíróságai. Ez igen ismert kérdés, és szerintem az önök számára sokkal érdekesebb, figyelembe véve a mai vitatémát, hogyha inkább megnézzük, hogy hogyan fejlődött ez az egész folyamat, és ha azt is megnézzük, hogy milyen hatással lehet az alapjogok kártájának a különböző területekre, hiszen ez a mai témánk. Először is az EU csatlakozott az e- az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, és ez az alapjogok kártájával összefügg. Hölgyeim és uraim, az EU bírósága nem emberi jogi bíróság. Olyan alkotmányos joghatóság, amely egyben az EU igazgatási közigazgatási bírósága is, és az a feladata, hogy ellenőrizze az EU aktusainak jogszerűségét. Ezen ellenőrzésen belül természetesen az is a feladata, mint ahogy ez így van más nemzeti joghatóságoknál is, hogy megvizsgálja, tiszteletben tartják-e az EU különböző jogi aktusai az alapjogokat. Az EU bíróságának az is alapvető feladata, hogy biztosítsa az értelmezés egységességét is, és ennek következtében az EU jogának alkalmazását. Ez az egységesség, ez az egység egyébként az EU létének feltétele is mivel az alapszerződésben joggal kapcsolatos nyilatkozat vagy katalógus nem szerepel. Ezt a hiányt ezért a bíróság a joggyakorlatának segítségével hidalta át. Ez a joggyakorlat igen tartalmas, igen gazdag, és bizalmat ébreszt. Ahhoz, hogy a joggyakorlatot az alapjogok terén kifejlesz, az Európai Bíróság a jog általános elvére hagyatkozott. Természetesen ebből a célból felhasználta a tagállamok közös alkotmányos hagyományait is, valamint a, az emberi jogi védelmi szerződéseket is, amelyekhez a tagállamok csatlakoztak. Ezen kereten belül, és ezt a formulát jól ismerjük, külön jelentőséget biztosított az Európai Emberi Jogi Egyezménynek. Követi és alkalmazza az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatát, és egyébként igen gyakran, egyre gyakrabban idézi a Strasburgi Bíróság joggyakorlatát, esetjogát az aktusaiban. Ez bizalmat ébreszt, és védő jellegű, nagyon sok példa van erre. A Kadi esetre utalnék. 2008. szeptember 3 ügyről van szó, amikor a jogok védelmét a határozatban biztosították. Ennek értelmében személyeket és vállalkozásokat egy olyan listán tüntetnek fel, amely a terroristákkal, terrorista szervezetekkel való kapcsolatot mutatja. A jogszerűség az alapjogok szempontjából szintén fontos elem. Itt meg kell említeni a pénzmosás elleni harcot, és a rendelkezésekben megtaláljuk ezeket az elemeket is. Kiterjesztették a pénzmosásra vonatkozó rendelkezéseket is ezen a területen. Szólni kell még az egyenlőség élvéről, a különböző kvótákat illetően az üvegház hatású gázokkal kapcsolatos kvóták adásvételét illetően. Itt is az egyenlőség elve kell, hogy érvényesüljön. Másik kérdés, ezen összefüggéseken belül szükség volt-e az EU saját alapjogi kártyájára? Ami engem illet, nekem nincs kétségem e felől. Egyrészt azért, mert figyelembe kell venni, hogy az EU milyen fejlettségi fokra érkezett, és meg kell nézni, hogy milyen jogkörei vannak jelen pillanatban, és éppen ezért nem lett volna rendjén való, hogyha nem foglalkozik az alapjogokkal, nincs alapjogi nyilatkozata. Másik, figyelembe véve jogkörét, polgárjogi és büntető jogi szempontból, és itt hozzátéve a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülének térségét, ebből a szempontból szükség volt a jogok katalógusára. Azt hiszem, hogy ebben a körben fontos elmondani mindezt, Szükség volt arra, hogy közös elmélkedést folytassunk, és ennek a, az eredménye az legyen, hogy megerősítsük, melyek is a legfontosabb értékei az EU-nak ebből a szempontból. Most, hogy a kárta létezik, viszont meg kell nézni, hogy mi a kárta szerepe az EU jogrendjében. Ennek alapján fel kell tenni a kérdést, mi ennek az értéke, a tartalma, és milyen feltételek mellett lehet ezt a kártát értelmezni. Ami a kárta jogi értékeit illet, itt három dolgot kell megállapítani. A kárta az EU elsődleges jogai közé tartozik, ezt a az alapszerződés hatos cikke kimondja, ugyanolyan jogi értéke van, mint magának az alapszerződésnek. Második elem, a hatókörét, a hatáját meghatározták, és ez az EU összes köz hivatalára vonatkozik, valamint a tagállamokra akkor, amikor az unió jogát alkalmazzák. Egyébként a szöveg itt megjegyzi, hogy kizárólag akkor, amikor az EU jogát alkalmazzák az említett eh, hivatalok, hatóságok. Harmadsorban pedig az EU kompetenciáját a kárta nem módosítja, és ez alapvető nem jelenthet jogalapot, új jogalapot az EU számára. Ez igen fontos. Ami a terv tartalmát illeti, itt szintén három emelet kell kiemelni. A kárta az Európai Emberi Jogi Egyezményben szereplő szinte összes jogot tartalmazza, és a protokollban szereplő, a jegyzőkönyvben szereplő jogokat is. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az alapjogok közül 19 megtalálható mind a kártában, mind az egyezményben, és csak 5 van olyan, ami csak az európai egyezményben szerepel. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy az EU alapjogi kártája alkotmányosítja az európai emberi jogi egyezményt az EU jogrendjében. A kárta nem lép túl az egyezményen, tehát nem szentesít olyan jogokat, amelyek nem szerepelnek az egyezményben. 31 jog van, 12 a szolidaritással kapcsolatos, 8 az európai állampolgársággal, és 11 pedig más témával kapcsolatos. Hogyha összképet akarunk erről alkotni, akkor megállapítjuk, hogy a szentesített jogok nagy része az alapjogokkal kapcsolatos, viszont ez nem érvényes a kárta egészére. Mert néhány jog, például olyanok, amelyek az állampolgárságra, az európai állampolgárságra vonatkoznak, alapvető az EU joga szempontjából, de a terminus, a kifejezés általános értelme szempontjából nem az. Például a jó igazgatáshoz való jog. Egy jól működő igazgatásról van szó. Erről nem lehet elmondani, hogy ez olyan alapjog, mint a biztonsághoz vagy a gyülekezéshez való jog. Végül pedig a kártának sajátosságai is vannak, amelyek igen jelentősek, hogyha megengedik, akkor ezekre külön hangsúlyt helyeznék. Itt az kárta értelmezéséről van szó. Mind a preambulumban, mind az 52-es cikkben a kárta olyan szabályokat szab meg, amelyek értelmében az értelmezést is megadja a kárta, és itt négy element, elemet szeretnék eh, kiemelni. Az egyik a jogok eh, hatája, ez mind a kártában, mind az egyezményben szerepel, és ezeknek meg kell egyezniük. A másik elem a magyarázatok, amelyeket eh, az e- egyezmény elnöksége segítségével dolgoztak ki, ezeket megfelelően figyelembe kell venni, ezt mind a preambulum, mind az 52-es cikk kimondja. Harmadik elem, azok a jogok, amelyek a, köz, a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, azokat az előbb említettekkel egységben kell értelmezni. Negyedik emelet, a jogkorlátozások, ezeket indokolni kell, vagy mások szabadságjogai védelme érdekében, vagy pedig, és ennek sokkal több az értelme az EU mindennapi működése szempontjából, hát vagy pedig általános érdekű célok fényében olyan célokról van szó, amelyeket az Unió elismer. Hogyha figyelembe vesszük az értelmezési direktívák egészét, amelyek többé-kevésbé ellentmondanak egymásnak, és hogyha megnézzük a hatos cikk hármas bekezdését, itt az EU alapszerződéséről van szó, akkor Badenter elnök véleményének adunk igazat, aki a francia alkotmánybíróság volt elnöke, szerinte bizonyos szkepticizmusnak adhatunk hangot azt illetően, hogy mit nevezünk jogilag nem hasznos óvatosságnak, vagyis azt a kifejezést, hogy harmóniában értelmezni és megfelelően figyelembe venni, azt hogyan is értjük? Ez azt jelenti, hogy ez fordítottan arányos a jogi értékkel, Egyébként Cohen Jonathan professzor erről igen jelentős művet írt, feltételezem, hogy önök mindannyian ismerik őt. Egyébként az elnökség megítélése kicsit ellentmondásos ezzel kapcsolatosan. Önök asszony, még egy percen van arra, hogy az EU alapszerződésnek szerződésnek hatos cikkéről beszéljek, és egyébként ez benne van a nyolcas protokollban, vagy jelzőkönyvben is. Ennek ugyanaz az értéke, mint az alapszerződésnek. Mint tudják, az Emberi Jogi Bíróság és az Európai Bíróság rendszeres és nagyon jó kapcsolatokat tart fenn. Mindkettő odafigyel a másikra, és odafigyel arra is, hogy egymás joggyakorlatát mennyiben követik. Ennek ellenére még tudják, a funkciók mindig túlépnek az embereken, és a csatlakozás éppen ezért bizonyos kérdéseket vet fel, részben politikai, részben technikai kérdéseket, amelyek elkerülhetetlenek, hogyha azt akarjuk, hogy az EU jól működjön a jövőben, azonosítható és szabályozott módon. Hasonlóképpen szólhatunk az elsődleges jogok státuszáról az Európai Emberi Jogi Egyezmény fényében. Vagyis, ami a, ennek értelmezési feltételeit illeti, és az EU fellépésének azon részét, amelyet önkényesen és szándékosan kivettek az EU bíráinak hatóköre alól. Figyelembe kell venni azt is, hogy a szubszidiaritást hogyan fogják végezni. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény szerveinek működését. Itt a bíróságról és a miniszterek bizottságáról van szó figyelembe kell venni, hogy az említett szervezetek és az államok között milyenek a kapcsolatok, és ennek alapján feltételezhető, hogy sőt elvárják, hogy két bíró ne foglalkozon ugyanazzal az ügyel ugyanabban az időszakban. Az alapszerződés is erre jogot biztosít, és többek között azt, hogy az EU egységét biztosítani kell. El kell gondolkodni azon, hogy a két bíróság közötti ellentmondásokat vagy egyetlen értéseket megoldják. Egyébként ez nem lehetetlen. Hölgyeim és uraim, ezen kihívásokkal kell szembeszállni ahhoz, hogy az alapjogoknak megadjuk a méltó helyét az unión belül 2010-ben. Köszönöm a figyelmet. Um, Köszönöm szépen. A belga alkotmánybíróság elnökének, Michel Melchior úrnak adnám meg uh, a szót, aki az alkotmánybíróságok értekezlete 12. kongresszusának az elnöke is egyúttal. Köszönöm, elnök asszony. Szólt az Alkotmánybíróság elnökéről, de ez talán meglepi önöket, hiszen itt két elnökről van szó, Belgium esetében a listán, de a magyarázat erre az, hogy Belgiumban vagyunk, és ez föderatív intézményt jelent Belgiumban az Alkotmánybíróság, a második pedig a 12. kongresszus elnöket, és az Európai Alkotmánybíróságok értekezlete 12. kongresszusának elnöke, ez a másik funkcióm. Ez a kongresszus az alkotmánybíróságok és a többi joghatóság kapcsolatával foglalkozik, mind nemzeti, mind nemzetközi joghatóságokról van szó, belétve a luxemburgi bíróságot és a strasburgi bíróságot. Ez az egyik oka annak, hogy engem meghívtak ide, nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a vitában mint ahogy az előttem szóló említette, a hozzászólás általános témája az alapvető jogok és az emberi méltóság védelme az EU legfelső bíróságai által. Én a belga legfelső bíróságról fogok beszélni, de azért említést teszek az alapjogok kartájáról is. A az Alkotmánybíróság biztosítja azt, hogy a különböző jogalkotók, egyébként hét ilyen van Belgiumban, akik egyelő alapokon tevékenykednek, vagyis hogy ők tiszteletbe tartsák az alapjogokat, amelyek az alkotmányban szerepelnek az alkotmány kettes címe alatt. Egyébként ezek közül néhány pont 1831-ben született. Az alkotmánybíróságot két módon lehet az alkotmánybírósághoz fordulni. Az egyik az, hogyha valamilyen jogalkotási aktust törölni akarnak hat hónapon belül azt követően, hogy ez az aktus megjelent a hivatalos közlönyben. A különböző Belgiumban létező kormányok tehetik ezt meg, az parlamenti elnökök, valamint más kérelmezők, vagyis minden jogi vagy természetes személy, beleértve a nonprofit szervezeteket, tehát olyan illetős, akik bizonyítani tudják, hogy érintheti őket közvetlenül és kedvezőtlenül az a norma, amelyet megkívánnak támadni. Ez azt jelenti, hogy igen tág a terület, amelyen belül az alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Valamint lehet még véleménykérés céljából is a bírósághoz fordulni előzetes vélemény nyilvánítás eh, céljából. Az 1831-es eh, polgári törvényköt 1382-es pontja értelmében lehet az alkotmánybírósághoz fordulni, például azzal kapcsolatosan, hogy valamely joganyagot, jogszabályt hogyan eh, értelmeznek, és amely értelmezésen belül kétes eh, az alkotmányos eh, jelleg az értelmezést illetően. Az alapjogok a belga alkotmányban szerepelnek. A válaszom kettős lesz, eh, igenis, meg nem is. Ami az anyagi jogokat illeti, például a jogszerűség kérdése, büntetőjog szempontjából, vagy a magánélet tiszteletben tartásához való jog, stb. Ami az alapjogokat illeti, a anyagi jogokat, és melyek az alkotmányban szerepelnek, ezeknek ugyanaz a hatályuk, mint amelyeket a nemzetközi jog biztosít, Ebből a szempontból a bíróság úgy gondolja, hogy ezek a nemzeti és nemzetközi rendelkezések kell, hogy kombinálódjanak, hiszen a belső jogban ezek garantálása egymástól elválaszthatatlanul összekapcsolódik. És itt a Strasburgi Bíróság joggyakorlatára szeretnék utalni. De ez még többet is jelent, Eddig az anyagi jogról beszéltem, de az alkotmányban van egy immateriális alapjog, mégpedig a jogszerűség és a diszkriminációmentesség elve, amelyet a nemzeti jogalkotóknak figyelembe kell venniük, tiszteletbe kell tartaniuk. Minden nemzeti jogterén az adójog, eljárási jog, közjog, stb. területén. De ami azokat a jogokat illeti, amelyekkel kapcsolatosan nem lehet diszkrimináció, a bíróság 91-ben kimondta, 1991-ben, hogy minden olyan jog és szabadságjog, ami nemzetközi jogból ered, és amelyhez eh, Belgium csatlakozott, ezen jogok területén nem lehet olyan diszkrimináció, amely valamely nemzeti jogalkotásból következne. Itt gyakran utalnak az Európai Emberi Jogi Egyezményre, de a közösségi jogra is. Az EU jelenlegi joga, jogrendszerére. Ami pedig az EU jogát illeti, és ezt önök már hallották, a belga bíróság az első alkotmányos bíróság volt, amely előzetes véleménykérés szempontjából vagy érdekében fordult az Európai Bírósághoz, mind a, az értelmezésre tehát a másodlagos jogok értelmezésére vonatkozóan jogi véleményt kért. Most az Európai Alapjogi Kártáról van szó, amely az EU elsődleges jogává vált a Lisszaboni szerződés illetve lépése óta. Egyébként az EU alapszerződése hatos cikk első bekezdés, ezt ki is mondja. Egyébként ez nem változtat nagy mértékben a már meglévő helyzeten, hiszen 1970 óta a Restaundert követő jog után a bíróság kimondta, hogy az alapjogok mindenképpen figyelembe kell venniük, tiszteletbe kell tartaniuk a bíróságoknak elfként. Ezt eh, az esetjogot a Maastrichti szerződés fogadta el. Egyébként az EU alapszerződése az els, a hármas bekezdésben megerősíti ezt a véleményt. De egyébként az alapjogok kártája világosabbá teszi a képet, egy listát is tartalmaz. A hatos cikk hármas bekezdése értelmében ez a lista nem kimerítő, mert még utalás történhet a különböző alkotmányos hagyományokra és a nemzetközi jogra is ebben a keretben. Ami pedig az értelmezést és a kárta alkalmazását illeti, mindez még fontosabb a nemzeti bíráskodás szempontjából. Ellentétben azzal, amit sokan gondoltak, a kárta nem jelent új rendszert az alapjogok védelmén belül. Itt az Európai Emberi Jogi Egyezményre gondolok, és egyéb európai egyezményekre. Az az igazság, hogy az összes nemzeti alkotmány tartalmaz alapjogi szabályokat, és alapjogi listákat. A kárta is így teszi az EU számára, az EU szempontjából. Az EU nem föderatív vagy föderális állam, hanem államok uniója, szövetsége, amelyek az EU-nak bizonyos jogköröket, az EU-t bizonyos jogkörökkel ruházták föl, amelyeket nevükben gyakorol. A kárta szabályozza az EU jogrendszerét, a közösségi jogokat, és kötelező érvényű az EU intézményei számára, főként a jogalkotók számára, és a közösségi adminisztráció igazgatás számára, valamint a tagállamok számára is, akkor, amikor közösségi jogot alkalmaznak. De csak akkor, ahogy a kollégám erre emlékeztetett, amikor közösségi jogot alkalmaznak. Ezt az 51-es cikk mondja ki a kártán belül. A nemzeti jogalkotás, és most nem az igazgatásról beszélek, figyelembe kell, hogy vegye a kártát, de csak akkor, amikor az EU jogát alkalmazza, valósítja meg. Például amikor rendeleteket hajt végre, irányelvek átültetése céljából, ami a rendeleteket illeti szankciók is életbe lépnek, akkor, amikor ezeket nem alkalmazzák a tagállamok. Ilyenkor szankciókat foganatosíthatnak ellenük, viszont a szankciók tiszteletbe kell, hogy tartsák a nemzeti jogot, a jogszerűség szempontjából, és ebből a szempontból az Európai Emberi Jogi Egyezmény 7-es cikkét és a Kárta 49-es cikkét, főként annak hármas bekezdését kell, hogy figyelembe vegyék, vagyis a büntetés nem lehet aránytalan a szabálysértés összevetve. Egyébként erre a Strasburgi Bíróság joggyakorlata sok példát tartalmaz. Ami pedig a célok megvalósítását illeti, ez az egyik elem, amit figyelembe kell venni, de nem szabad elfelejteni, hogy itt mozgásteret is biztosítanak a tagállamok számára, legalábbis időről időre, ha nem is mindig, és ebben az esetben a kárta nem alkalmazandó, hanem a nemzeti alkotmányos jogot kell egyes esetekben alkalmazni. Az 52-es cikk nagyon fontos, a jogok és az elvek értelmezése szempontjából a kettes és főként a hármas bekezdése az említett cikknek. A kárta olyan jogokat is tartalmaz, amelyek az egyezményben is szerepelnek, és akkor ezek hatája megegyezik az egyezményben szereplő jogok hatájával. Ez nem mindig világos, mert mi az egyezmény hatája? Az Európai Emberi Jogi Egyezmény hatáját nem ismerjük meg akkor, hogyha az egyezmény néhány cikkét olvasunk csak el, hanem ezt a joggyakorlat határozza meg, mégpedig a Strasburgi Bíróság joggyakorlata. És hogyha értékelni akarjuk, fel akarjuk mérni a nemzeti jog érvényességét, akkor, amikor az EU jogát alkalmaz egy-egy tagállam, akkor szerintem át lehet ültetni a joggyakorlatot és akkor nem is szükséges Luxemburgnak előzetes véleménynyilvánítási kérelmet beadni. A nemzeti jognak tiszteletbe kell tartani a kárta normáit is, és az egyezmény normáit is, akkor, hogyha ezek hatája megegyezik, de a Strasburgi bíróságnak kell ezt a hatályt eh, megállapítania, és az alkalmazás csak ezután történhet. Most a közösségi jog, más, a másodlagos jogról nem kívánok beszélni. A lényeg itt eh, a különböző szociális és gazdasági szempontok figyelembe vétele, ha ítélkezésről van szó. Nem könnyű itt különbséget tenni a normál két kategóriája között, csak egyszerű olvasat alapján. A kárta életbe lépése azt is jelenti, hogy a tagállamok föltehetnek kérdéseket az Európai Bíróságnak tanácsadás érdekében, de a Kárta 47-es cikkje ezt elő is irányozza, hogyha előzetes vélemény nyilvánítási kérelemről van szó, ezt a luxemburgi bíróság alapszabályának 18-as cikke is kimondja, ami pedig a szabadságjogokat érinti, mind a kárta, mint az emberi jogi egyezmény szempontjából. Azt tudom elmondani, hogy ellentétben azzal, amit egyesek kijelentettek, Strasbourg és Luxemburg nem, tevékenysége nem egyezik meg száz százalékban. Luxemburgban az alapjogokkal foglalkoznak a közösségi jog szempontjából, Strasbourgban pedig a nemzeti jog szempontjából foglalkoznak ugyanazon jogokkal. Az EU bírósága felsőbb bíróság és azokat a jogokat gyakorolja, amelyeket a tagállamok ruháztak át rá. A Strasburgi Bíróság pedig a tagállamok összes tevékenységét követi, azokat a tevékenységet, amelyeket egyénileg vagy kollektíve gyakorolnak. És ez már a csatlakozás előtt is így volt. Egyébként a bíróság kimondta, a Strasburgi Bíróságról beszélek, hogy az a tény, hogy közösségi jogot valósít meg valamely állam, az még nem mentesít az Európai Emberi Jogi Egyezmény gyakorlása, alkalmazása alól. A Strasburgi Bíróságot illetően egyébként felvetettem néhány kérdést, talán Kosta elnök tudna ezekre válaszolni, és tudna ezeket tisztázni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. És most az utolsó felszólalás ebben a részben Belgium alkotmánybíróságának az elnöke, Mark Bosszújt úr részéről hangzott el. Bosszújt úr. Elnök asszony, franciául szeretném előadni az előadásomat. Avec les plus hautes juridictions européennes. Ami az európai legfelsőbb bíróságokkal való együttműködést illeti, a belga alkotmánybíróság teljes mértékben együttműködik ezekkel az intézményekkel. A belga alkotmánybíróság nem eh, saját eh, ellenőrzését Ennek a funkciónak a betöltésében az Alkotmánybíróság a saját esetjogába beépíti az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogát. Ami az Európai Uniós jogot illeti, az Alkotmánybíróság elé viszik az értelmezési kérdéseket és jog érvényességi kérdéseket. Az elmúlt időszakban tíz ilyen előzetes ítélet született, illetve döntés az Európai Unió alkotmánybírás kérésére. Méltányos együttműködés működik, de azért vannak olyan fejlemények, amelyek kérdéseket vetnek fel. A luxemburgi bíróság szempontjából a belga alkotmánybíróságnak is vannak aggályai a tekintetben, hogy hogyan lehet felhasználni az Unióban az alapvető jogok kartáját. A közelmúltbeli előzetes döntésekkel kapcsolatosan, amelyeket Belgiumból és Franciaországból kértek. Fontos emlékeztetni arra, ahogyan Bonisó elnök úr is elmondta, hogy a karta rendelkezései az Európai Unió intézményeire vonatkoznak, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, és a tagállamokra csak annyiban vonatkoznak, amennyiben Európai Uniós jogot hajtanak végre. A luxemburgi bíróság szempontjából, amikor a kartára hivatkozik, helytálló volna, hogyha elfogadna, befogadna nemzeti bíróságok által felvetett kérdéseket, hogyha ők úgy gondolják, hogy az Európai Egyezmény által garantált emberi jogok nem érvényesülnek ezekben az esetekben. Ez oda vezethet, hogy az alkotmánybíróságok kompetenciáját aláássák, ugyanez vonatkozik az Európai Emberi Bíróságra is, Emberi Jogi Bíróságra is. Én azt hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió csatlakozását az Európai Emberi Jogi Egyezményhez támogatom hosszú távon, de jobb volna a nemzeti alkotmánybíróságok összefüggésében tisztázni ezeknek a joghatóságoknak a körét, már ami az alapvető jogok védelmét illeti. A Strasburgi Bíróság szempontjából, illetve ennek a témakörében nem tudom elhallgatni azt, hogy milyen súlyos helyzetben van ez a bíróság. Nagyon nagy számban merültek fel kérdések, illetve több mint 125 ezer kérdés, még, illetve ügy még mindig folyamatban van. Az emberi jogok kal foglalkozó folyóiratban meg is jelentettem egy cikket ezzel kapcsolatosan, és egy könyvem is megjelent. A Strasburgi Bíróság jogi gyakorlatáról, ami a menedékérőket illeti. Ezek persze kényes kérdések, de hangsúlyoznám azt a körülményt, hogy az emberi, az európai bíróságoknak a szubszidiaritást kétszeresen kell alkalmazniuk, hiszen van nemzeti szintje a jog alkalmazásnak, illetve vannak különböző előjogok, és bizonyos joggyakorlatot is figyelembe kell venni. Felismerem, hogy az egyezményt, elismerem, hogy az egyezményt úgy kell értelmezni, hogy figyelembe vesszük a kontextust, a jelen helyzetet, és nem voltak elméleti jogokra garanciák ebben a szövegben, de úgy tűnik, hogy a Strasburgi bíróság hatókörének kiterjesztése a társadalombiztosításra és a szociális biztonságra nehézségeket vetne fel. A bíróság elsősorban nemzetközi ellenőrző szereppel bír az egyezmény rendelkezései tekintetében, illetve hogy a részes felek hogyan érvényesítik ezeket a jogokat, illetve legmagasabb nemzeti joghatóságok. Néha viszont ez a bíróság úgy működik, mint hogyha feleviteli bíróság volna, újra vizsgál ügyeket, megerősít bizonyos döntéseket, hogy megfelelően alkalmazták-e a helyi törvényeket, és 2004 óta referenciabíróságként is működik. Az éves jelentéséből az derül ki, hogy ez az új feladatkör jelentősen megszaporította az előzetes intézkedések számát. Az éves jelentés azt is mondja, hogy nagyon kényes kérdések néha, akik külföldiek jogaira vonatkoznak, illetve menekültek jogaira, ilyen eseteket gyakran kapkodva sürgősséggel intézked, intéznek, és hasznos volna, hogyha sok tagállam ratifikálná a 12. protokollt, amely a diszkrimináció kizárásáról szól, ez az egyik sarokköve az emberi jogvédelmi mechanizmusnak Európában. És komolyan el kell gondolkodnunk a Strasburgi Bíróság szerepéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, három nagyon érdekes felszólalást hallottunk arról, hogy az alkotmánybíróságok milyen szerepet játszhatnak, illetve a luxemburgi bíróság milyen szerepet kaphat, valamint, hogy a luxemburgi és a strasburgi bíróság milyen viszonyban áll. Hasonló kérdéseket taglaltunk, és a vita kapcsán szeretném kérni az első felszólalót, Harakia aki előadója volt ennek a témának az Alkotmányjogi Szakbizottság nevében, amikor az Európai Unió az emberi jogok egyezményéhez való csatlakozásáról volt szó, öné a szó. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam az előző felszólalásokat. És azt kell mondanom ennek alapján, hogy nagyon alapvető kérdéseket érintettek ebben a vitában. Gál Kinga elnök asszony is beszélt ezekről, és ezek a kérdések nem csak a Libe Bizottság, hanem az Alkotmányjogi Bizottság napirendjén is folyamatosan jelen vannak, a tekintetben, hogy az Európai Unió csatlakozik az emberi jogi egyezményhez. A következő hónapokban erről bizonyára sokat lesz szó, különösen olyan aspektusokból, amelyekről önök is beszéltek, és ezek vitatárgyai lesznek ebben a tárgyalási folyamatban. Én személyesen bizonyos konkrét kérdésekkel élnék, azt gondolom, hogy még mindig vannak kétségek a téma körül. Ez nagyon fontos téma, vagyis, hogy az Európai Unió csatlakozna a Strasburgi Bíróságot létrehozó egyezményhez. Az egyik kérdésem az, hogy önök úgy gondolják-e, hogy szükség lesz létrehozni egy előzetes véleménykérési intézményt a luxemburgi bíróság felé, hogyha kimerültek a nemzeti jogi eszközök, ha például egy közösségi jogszabályról van szó, és az eljárás nemzeti szinten már véget ért, kimerültek az ottani jogorvosat lehetőségek, ugyanis ez az elő láthat, előre látható, hogyha mondjuk egy német állampolgár például egy közösségi jogi eszközzel kapcsolatban él panasszal, emberi jogsértés sel összefüggésben, mondjuk a Kászulai Bírósággal szemben, akkor közvetlenül a Strasburgi Bírósághoz fordulhat, ha nem fogadta be senki a panaszát. Ez az eset véleményem szerint, ezt az, az ilyen eseteket meg kell oldanunk, hiszen elméletben nem volna logikus az, hogy egy közösségi jog jogsértés esetében, hogyha ez ütközik a kártával vagy az egy emberi jogi egyezménnyel, nem volna logikus, ha rögtön Strasbourghoz fordulhatna valaki, anélkül, hogy a luxemburgi bírósághoz fordulna, ez az első kérdésem. Vagyis, hogy valóban létre kellene hozni egy ilyen előzetes véleménykérést. A második kérdésem ahhoz a problémához kapcsolódik, ami arra vonatkozik, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az egyezmény és a kárta. Elhangzott, hogy van egyfajta érdekes elgondolás arról, hogy melyek azok a jogok, amelyeket a karta tartalmaz, és amelyeket nem olyan explicit módon tartalmaz az egyezmény, az, egyezmény, az Európai Egyezmény. A karta elsődleges jogformás, jogforrása válik, közösségi jogforrása, és azután az Európai Unió egy olyan egyezményhez csatlakozik, amelynek nem minden jegyzőkönyvét fogadja el. És a kérdésem ezzel kapcsolatosan a következő. Melyek azok a jegyzőkönyvek, amelyek kiegészítik az emberi jogi egyezményt, és amelyeket tartalmaznia kell kötelező módon az EU csatlakozásának, vagyis amikor az EU csatlakozik az egyezményhez, mint aláíró fél. A bizottság, az Európai Bizottság csak az egyezményhez való csatlakozásról tárgyalhat, nem minden jegyzőkönyve vonatkozásában teheti ezt meg. Tehát melyek a kötelező érvényű jegyzőkönyvek, vagyis amelyek a csatlakozáshoz kapcsolódnak, és amelyek a kártával összhangban vannak. A harmadik kérdésem. Milyen módon oldják meg az ellentmondást, aközött, hogy az EU csatlakozik az egyezmény jegyzőkönyveihez úgy, hogy ne változzon meg azoknak az országoknak a semlegessége, akik a kártát nem írták alá. Hiszen az opting out elv érvényesül az alapvető jogok kartájával kapcsolatosan. Van három ország, önök is tudják melyek azok, amelyek nem alkalmazzák a kartát. Így aztán milyen módon oldódik az meg, hogy az, az a jegyzőkönyv, amely kimondja, hogy az, ezt a semlegességet nem lehet megváltoztatni, ez hogy fog érvényesülni, és hogyan fogja ez korlátozni a tárgyalási lehetőségeket a tekintetben, hogy az EU csatlakozna az egyezményhez. Az utolsó kérdésem, a területen kívüli alkalmazásáról szól az Európai Egyezménynek. Mert az Európai Unió, amikor az egyezményhez csatlakozik, ezt az Európai Unión kívüli felépésével kapcsolatosan is megteszi. Beszélhetünk a nemzetközi katonai műveletekben résztvevő európai erőkről, a fejlesztési erőfeszítésekről, a területen kívüli felépéseiről a különböző követségeknek, és én értem, hogy az Európai Unió és szervezeteinek területen kívüli cselekményeire is vonatkozik ez a kötelező érvény, vagyis hogy meg kell felelni ebben az alapelveknek, amelyeket az alapvető jogok kartája megfogalmaz, illetve amelyeket az egyezmény és a jegyzőkönyv megfogalmaznak. Milyen módon lehet kötelezővé tenni az EU számára, hogy alkalmazza ezeket az elveket, és ki fogja ezt kötelezővé tenni tehát lehet-e az, hogy egy bolíviai állampolgár a Strasburgi bíróság előtt panaszt tegyen egy bizonyos fejlesztési ügynökség eljárása ellen, ha mondjuk ez a bolíviai állampolgár úgy gondolja, hogy megszekték az egyezmény alapelveit, például egy helyi őslakos közösséggel szemben. Szeretném, hogyha egy kicsit részletezni az a területen kívüli alkalmazást is. Ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm a figyelmet. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket. Tondó úr, láthatjuk, hogy itt ez a kérdéskör meglehetősen összetett, és uh, újabb és újabb kérdések merülnek fel. És ezek a kérdések a tárgyalások során is előfordultak. Miután eléggé konkrét kérdéseket kaptunk, én most szeretném megadni a szót az előadóknak, és aztán egy újabb kérdés fordulót tartunk még a hallgatóság részéről, hallgatunk meg további kérdéseket. Tehát először akkor Borisó úr, majd Melchior és Bosszúi urak, kérem válaszoljanak az elhangzott kérdésre. Merci, Madame le, le Président. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy az én nyelvemen mondják, amikor nehéz egy kérdés, akkor mindig azt mondjuk, hogy ezek érdekes kérdések. Az első kérdés, amelyet feltett alapvető az EU jó működése szempontjából. És szerintem összefoglalhatjuk a választ a következőképpen, mégpedig úgy, hogy a rendetlenséget nem kell megszervezni. Ez azt jelenti egyszerűen, hogy arra van szükség, hogy megtaláljuk az útját, módját annak, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, ami egyébként az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapelve, az EU-val szemben alkalmazzuk, mégpedig ugyanolyan módon, és kevésbé hatékony módon, mint ahogy azt az államokkal szemben alkalmazzák. Az ön példáját figyelembe véve úgy gondolom, de esetleg még tovább vihetjük ezt az elmékedést. Én úgy gondolom, hogy időszerű lenne, ha pontos szabályokat foglalnánk bele a csatlakozási megállapodásba. Például akkor, amikor előzetes állásfoglalás kérést intéztek az Európai Bírósághoz, és meg kell várni az említett bíróság válaszát, és meg kell várni azt, hogy a nemzeti bírák levonják a válasz következményeit, például akkor, amikor veszélybe kerül valamely közösségi aktus érvényessége. Majd pedig, hogyha nem intéznek előzetes állásfoglalási kér, kérelmet a bírósághoz, ami egyébként előfordulhat, és amikor, és mindez legitim lehet egy nemzeti bíróság esetében azt, hogy most már 50 éve hogyan is történik ez az állásfoglalás kérés. Vegyük félelembe a 82-es Szilfit határozatot, amikor is jó okkal úgy döntöttek, hogy nem fognak előzetes állásfoglalást kérni. Ilyen esetben meg kell találni azt a mechanizmust, ami lehetővé teszi, hogy amikor nem kérték ki a bíróság véleményét, akkor is a bíróság betölthesse funkcióját. Más megoldásokon kell gondolkodni, például az EU, EU bizottsága hogyan léphetne fel a Strasburgi Bíróságnál, hogyan eh, állíthatna bizonyos követelményeket elé, vagyis azt mondaná, hogy várjuk meg addig, amíg eh, amíg eh, kimerítik az első lehetőséget, és csak utána vegyük figyelembe az európai egyezményt. Az is elképzelhető, tágabb értelembe véve, hogy valamely vitás peres ügy esetében a peres felek közösségi kontroll kérelmeznének. Vagyis azt kell feltételezni, hogy mindenki rend, rend szerint gyakorolhassa a jogkörét, és a az Európai Emberi Jogi Bíróság csak utolsó lépésben gyakorolná a jogkörét, ha erre szükség van. Szeretnék még ehhez hozzátenni egy kérdést, ami igen technikai jellegű, és éppen ezért nem nagyon szeretnek vele foglalkozni. Vigyázni kell arra, hogy ne válasszuk szét túlságosan az érvényességi kérdéseket, vagyis a közösségi aktusok jogszerűségének kérdését az értelmezés során. Mert a luxemburgi bíróság értelmezése eredményezheti azt, hogy megállapítsák, hogy nem jogszeretlenül alkalmaznak valamely közösségi aktust, ez értelmezés kérdése sokszor, és az egyik belga bíró azt mondta, hogy elmondta, hogy sokkal több állásfoglalási kérelmet terjesztenek a belga bíróságok a bíróság elé, például a pénzmosás kérdésében. És ilyen esetben nagyon nehéz a helyzet. A, az ügyvédi munka gyakorlása és a szakmai titoktartás jegyében a bíróság úgy értelmezte az irányelvet, amelynek alapján kijelenthették, hogy amit az irányelv lehetővé tesz a tagállamoknak, az tulajdonképpen kötelező érvényű számunkra, viszont ez azt is jelenti, hogyha egy ügyvéd eh, a kliense jogi helyzetét eh, elemzi, akkor lehet, hogy a titoktartás szabályát tiszteletbe kell, hogy tartsa. A luxemburgi bíróság kollégája elmondta, hogy itt nem lehet előítéletekkel élni, és az egyetlen dolog, amire felhívjuk a figyelmet, a közösségi jogalkotók figyelmét és a felelősök figyelmét, az az, hogy nagyon oda kell figyelni a feltett kérdésre, és azt meg is kell oldani, mégpedig a szabályok alapján, a csatlakozási megállapodás alapján. Ami pedig a csatlakozás hatáját illeti, ez az ön második kérdése. Elnök asszony, a második kérdést is válaszoljam meg? Igen, gyorsan. Ami a második kérdést illeti, úgy gondolom, hogy egyébként a a többi kérdés esetében is politikai döntésről van szó. Meglehetősen pontos tanulmány írtam az egyezmény protokollja és a kárta viszonyáról, és többé-kevésbé azt mondtam, hogy ha a protokollt az egyezményhez hozzáfűzzük, akkor ez 80%-ban fedi az alapjogi kártát. De ez választás kérdése is a protokollok kérdése, amelyekhez lehet csatlakozni. Itt hagyni csak egy zárójelet, teljesen evidens, a kollégáim rá is mutattak, hogy az alapjogi kárta olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek túllépnek az EU kompetenciáján, amikor azt mondják, hogy nem szabad halálos ítéletet meghozni, akkor szerencsére nem illetékesek büntető jogi ügyekben az EU intézmények olyan területeken, amelyek ilyen szigorú ítéleteket vonhatnának maguk után. Szerintem ez politikai döntés kérdése hasonló a helyzet, de egyébként ez is komplex kérdés, igen, technikai jellegű kérdés, vagyis azon országok helyzete, amelyek igen sajátos helyzetűek az alapjogi kárta szempontjából. Itt összehasonlíthatjuk ezt az egészet az egyezménnyel, már születtek tanulmányok, mások viszont jobban meg tudják ezt itt élni, mint én. Itt arról van szó, hogy a csatlakozásnak mi a hatája, és mi a következménye a csatlakozásnak. A másik a területen kívüliség, ez kiváló kérdés. Én csak megközelítően tudok erre választ adni. Első nekifutásra azt mondhatom, hogy a kárta a különböző szerveket érinti, és ezek a szervek, ezen szervek számára kötelező figyelembe venni a kártát olyan esetben, hogyha valamilyen jogsértésről van szó. De az Európai Bíróság joggyakorlata is mindezt alátámaszthatja, és éppen ezért ezt a kártával összevetve kell mérehatóan megvizsgálni. Köszönöm. Ön hogyan látja Melchior úr ezeket a kérdéseket. Örülnénk, ha válaszolna. Köszönöm. Amikor egy közösségi jogot, jog ellen élnek panaszsal Strasbourgban, az emberi jogi egyezmény megsértése miatt akkor a luxemburgi bíróságnak kellene-e elsőként eljárnia? Ha a közösségi jogi aktus érvénytelennek minősül, akkor a nemzeti bíróság önmaga ezt nem mondhatja ki, akkor egy előzetes véleményre van szükség, a luxemburgi bíróság részéről, és a luxemburgi bíróság kimondhatja, hogy az adott jogi aktus tiszteletben tartja az emberi jogokat. De esetre hát megvan a szerepe a luxemburgi bíróságnak, és semmi nem akadályozhatja meg a strasburgi bírákat hogy eh, ettől eltérő álláspontra helyezkedjen, ami az emberi jogok sértését illeti. Ez sem lenne egy meglepő kimenetel. A gond az, amikor a közösségi jog jogot megpróbálják tisztára mosni belülről a nemzeti bíróságok nem kérnek előzetes véleményt, hanem azt mondják, hogy mi már döntöttünk. A helyzet jogossága nem mindig egyértelmű. Minden esetre úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyvben valahol lehetőséget kell teremteni arra, hogy előzetes véleményezést kérjünk. a bíróságtól, vagy az Európai Unió valamilyen fellépését kérjük Strasbourgban. Ami pedig a karta és az egyezmény közötti kapcsolatot illeti, mely jegyzőkönyvek szerepeljenek. Kétféle jegyzőkönyvben vannak az intézményes jegyzőkönyvek, ami az egyezmény működését módosítja. Ezeket nyilván ratifikálni kell, ami pedig az anyagi jegyzőkönyveket illeti, ott a tagállamok eldönthetik. Belgiumra például még mindig nem kötelező érvényű a hetes jegyzőkönyv. De ez nem okozott eddig gondot. Mivel tehát ezekben a tekintetekben mi önállóan járhatunk el Belgiumban. Tehát a, minden esetre célszerű elfogadni a kiegészítő jegyzőkönyveket. 1950-ben ezt nem fogadtuk el bizonyos súlyos politikai problémák miatt, és két évet kellett várnunk, hogy valamilyen megoldás szülessen. Most nézzük, hogy mi van azokkal az országokkal, amelyeknek különleges a jogviszonyuk a kártához, amikor a csatlakozásról beszélünk. Vannak ilyen speciális helyzetek, de minden esetre őrájuk is vonatkozik az Európai Unió szerződésének hatos cikke, és ők maguk is aláírói az emberi jogok egyezményének. Úgyhogy nem igazán látom be, hogy mitől tartanak, ami a területen kívüli alkalmazást illeti. Itt az esetjog nem teljesen egyértelmű. Voltak ilyen ügyek, ez számomra sem teljesen világos, éppen ezért inkább nem kívánok bővebben szólni erről. Köszönöm szépen, én hollandul kívánok szólni. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy idézem Bonisó urat. Nem kell a rendetlenséget megpróbálni megszervezni. Ez szerintem nagyon fontos, ebben mindannyian egyet tudunk érteni. Először is az 51-es cikket kellene nagyon szigorúan értelmezni. A uniquely szót különösen. Ha ez nem történik meg, akkor komoly veszély elé nézhetünk. Másodszorban meg kell nézni, hogy milyen sorrendben követik egymást az egyes lépések. Itt hallottunk egy példát, felmerült a kérdés, hogy Karlsruhe-t követően menjünk-e Strasbourgba. Szerintem nem. Először a Karlsruhei bíróság után Luxemburghoz kell fordulni, és utána Strasbourghoz. Minden esetre szerintem az előzetes véleményezésre Luxemburg részéről előbb kell sort keríteni, mielőtt az alkotmánybíróság elé kerül az ügy. Illetve az alkotmánybíróságnak magának kellene ilyen előzetes véleményezést kérnie. Azzal kapcsolatban pedig, hogy mely jegyzőkönyvekre van szükség, nem világos számomra, hogy az Európai Unió a jegyzőkönyvek, olyan jegyzőkönyvek aláírója lesz is, amelyet nem minden tagállam írt alá, ugyanis, hogyha az EU ratifikálja ezeket a jegyzőkönyveket, az feltételez, hogy az összes tagállam is már azt megelőzően ratifikálta. Az opt-out agályokkal kapcsolatban úgy tűnik, hogy itt nem lehet Luxemburghoz fordulni a kártával kapcsolatosan az érintett országok részéről, tehát nem, ők nem kérhetnek előzetes véleményezést, ők csak Strasbourghoz fordulhatnak, mielőtt még, illetve anélkül, hogy előzetes véleményt kérnének Luxemburgból. Végezetül pedig úgy tűnik számomra, hogy a területen kívüli hatája az Európai Emberi Jogi Egyezménynek nem tér el az EU egyes tagállamaiban uralkodó jelenlegi helyzettől. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. Nos, három hozzászólás lesz. Clays úr. Köszönöm szépen. Én arról a különbségről szeretnék szólni, ami a bíróság jogi, tehát jogon alapuló joga között létezik a Luxemburg és a Strasburgi Bíróság között. Vannak olyan EU tagállamok, ahol szigorúbb a menekült ügyi politika, a bevándorlási politika, tehát minimál jövedelmet írnak elő a menedék kérők számára, vagy minimális korhatárt bizonyos kategóriákban. Ennek a célja az, hogy megakadályozzák a nagy bevándorlási hullámot. Ez egy politikai döntés, és a tagállamok parlamenti többsége támogatja ezeket a korlátozásokat, amelyeket teljesen demokratikus módon fogadnak el. Ilyen intézkedéseket azonban a bíróságok akár Luxemburgban, akár Strasbourgban felülírhatnak. Itt gondolok például a Murdoch esetre. És ez problémákat okoz, ugyanis itt egy állami demokratikus döntésről van szó, egy tagállam által meghozott törvényről, amit a bírák felül vizsgálnak. Ezzel tulajdonképpen a tagállamok szuverenitása sérül, és egyre több probléma merül fel ennek kapcsán. a korlátozott szuverenitás veszélye. A bíróságok hatalma ezzel túlnőhet, és gyakorlatilag alááshatják a tagállamok szuverenitását, ami egy komoly ellentmondás, paradoxon, annak kapcsán, hogy az EU csatlakozik az egyezményhez. Maga az egyezmény jó, de miután a politikai értelmezése eléggé sokszínű, ebből demokratikus deficit fakadhat. Én szeretném, ha Bonicsó úr és a meghívottak erre reagálnának. Köszönöm szépen. Én az összes kérdést, illetve hozzászólást most meghallgatom, és akkor adok lehetőséget majd az előadóknak. A következő hozzászóló Harry Labai. Két-három megjegyzésem van, vagyis inkább kérdésem. Az első megjegyzésem az, egyébként figyeltem, hogy Jean-Claude Bonichó milyen óvatosan nyilatkozik a bíróság szerepéről az alapjogok védelme terén azt mondta, hogy a bíróságnak nem az a hivatása, hogy alapjogi bíróként járuljon el. Ez alkotmányos és administratív bíróságot jelent, ez így is van. De a következő hozzászólás alapján felmerül bennem egy kérdés. Megfigyeltem a további expozékban is, hogy a Strasburgi rendszer, ahogy azt nekünk ezt bemutatják és eladják, mint a végső tökéletesség, mégiscsak néhány működési hiányossággal küzdködik. A kérdésem a következő. Szeretném tudni, hogy végső soron melyik az a pillanat, amikor az EU majd rendelkezik saját alapjogi bíróval. Miért? Sokáig az a hamis érvelés uralkodott, hogy itt a hierarchia alapján és a szétválasztás, a tulajdonlás alapján kell eljárni. Ma az alapjogok problematikája azt jelenti, hogy, és itt meg kell jegyezni, hogy ez az EU-hoz való csatlakozás feltétele is, hogy az összes tagállamnak osztania kell mindezt, és a tagállamok legfelsőbb bíróságai, joghatóságai, az EU joghatósága és a Strasburgi joghatóság itt az etalon, és itt nem arról van szó ma, hogy az erő viszonyok hogyan alakulnak, és nem is arról, hogy a rendetlenséget kell megszervezni, hanem a pluralizmust kell érvényesíteni. És itt arról van szó, hogy olyan eszközökkel kell rendelkezni, amelyek lehetővé teszik, hogy a megfelelő pillanatban mindenki tiszteletbe tartsa az alapjogokat még akkor is, hogyha itt vagy ott valamely demokratikusan választott többség bizonyos kötelezettségeinek nem tesz eleget. Mi a kihívás az EU előtt ma? Az az, hogy legyen egy olyan eszköze, amelynek segítségével a különböző joghatóságok közötti együttműködést továbbfejleszti. Mi volt a lényege az előbbi kérdésnek az előzetes állásfoglalást illetően? Ez akkor volt fontos, amikor bizonyos tulajdonlást vagy területet akartak bizonyos hatóságok maguknak fenntartani. Végül az Európai Bíróság forradalmasította a dolgokat, létrehozta a bírák közti együttműködést. Ma az EU számára az egyik fő kihívás szerintem, és szeretném eh, tudni, hogy eh, a hozzászólóknak mi a vélemény erről, vagyis az a fő kihívás, hogy hogyan lehet megszervezni és intéz, intézményesé tenni ezt a dialógust hatékonyan és a tiszteletben tartás elve alapján olyan módon, hogy az mindenkit kielégítsen. Ez az első nagy kérdés, és ezen kell elgondolkodni. A második, a területen kívüliség kérdése szerintem, és majd még erre visszatérek holnap a kerekasztal vita során, a területen kívüliség mm, ma hatalmas kérdés, amely felfedi, hogy hogyan is alkalmazzuk az egyezményt és a kártát. Miért? Először is alapvető központi kérdéseket vet fel, élet, halál, kínzás, a területen kívüliség, ez Guantanamo, és azok a, az őr naszádok, amelyek a, terül, a nagy felségvizen kívüli területeken, a nyílt tengeren találkoznak a menekültekkel megrakott hajókkal. A területen kívüliség ma azt jelenti, hogy egy modellt kellene létrehozni, amelyet az összes tag, tagállam oszthatna, alkalmazhatna a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése szellemében. A kárta tovább megy, mint az Európai Emberi Jogi Egyezmény. Mindaz, amit az egyezmény javasolt. Ahogy az előttem hozzászóló mondta, az egyezmény nagyon sokat tesz a külföldiek védelme érdekében. De azért én emlékszem arra, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság milyen sokszor hallgatott, főként a politikai menekültek ügyében, vagy a családtagok ügyében, akkor, amikor a családtagok menedéket kértek. Itt szerintem kényszerítő körülmények nehezednek az EU-ra, és ezek más természetűek, más mélységűek, mint azok a kötelezettségek, amelyek az emberi jogi egyezményből következnek. És most itt be is fejezem, nem vagyok biztos abban, hogy az a szellem, ami az Európai Bíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság munkáját vezérli, egybeesne egymással. Az Emberi Jogi Bíróság csodálatos forradalmat tett lehetővé az elmúlt 50 évben. Ön is erre utalt, amikor az értelmezés dinamizmusáról beszélt. Effektív jogokat értelmezünk, amelyeket ma alkalmazunk is, de az értelmezési mód a két bíróság szintjén más és más. Az egyik bíróság többször a különböző szövegeket alkalmazta teleológiai módon is. Az Európai Bíróság viszont túllépett ezeken, mert túl kellett lépnie ezeken. A két munkamódszer találkozása biztos, hogy szikrákat eredményez, és biztos, hogy igen kifinomult szervezetet tenne szükségesé, ahogy ezt Jean-Claude Bonichó az előbb mondta. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes észrevételt. Az Ethics for Europe svéd irodájának képviseletében kérem a következő felszólaló szólásra. Köszönöm szépen, elnök asszony! A mi szervezetünk egy civil szervezet, tíz nemzeti NGO-t, civil szervezetet képvisel Európa különböző részeiből. Felhívnám a figyelmüket egy sajátosságára ennek a kártának. Elnök asszony, a bevezetőjében is beszélt az új karta jövőjéről, illetve hogy hogyan lehet hatással a, a követ, különböző nemzeti jogrendekre, és ezzel kapcsolatosan szeretnék egy konkrét kérdést feltenni a 12. cikkel kapcsolatosan, amely a, az, a gyülekezési szabadságról és az egyesülési jogról szól, és ennek a különböző pozitív és negatív megvalósulásairól. Ez különböző egyezményekben is szerepel, általában pozitív jogként, de egy személynek joga kell, hogy legyen, hogy csatlakozzon egy egyesületben, részt vegyen ennek a döntéshozatalában, de van egy negatív jog is itt, erre egyébként, e, erre a negatív aspektusra az európai esetjog is utal az elmúlt években, és a petíciós bizottságban a parlament is tárgyalta ezt az ügyet. Egy európai képviselő is felvetette, hogy ha valaki élvezni akarja, gyakorolni akarja az egyesülésre vonatkozó jogát, arra is joga kell, hogy legyen, hogy ezt ne tegye meg. Tehát, hogyha az egyik joga nincs meg, a másik sincs meg. Tudatában vagyunk, hogy bizonyos tagállamokban a nemzeti jog kifejezetten tiltja ennek a negatív szabadságjognak a gyakorlását, és vannak olyan esetek, amikor kisebbségi csoportok diszkriminációt szenvednek el, mert ezt az aspektust nem veszik figyelembe 12. cikkből, és erre rá kell mutatni. Ezért a kérdésem nem is annyira a, nem, az intézményes jellegére vonatkozik ezeknek a különböző bíróságoknak, nem ezekbe a részletekbe szeretnék belebocsátkozni, hanem az a kérdésem, hogy a Libe szakbizottság házigazdaként készen áll arra, hogy a petíciós bizottsággal közösen ezt megvizsgálja, és legyen egyfajta állásfoglalás, amely a melléklete a meghallgatás jegyzőkönyvének, hiszen úgy, érem, úgy érzem, hogy ez nagyon fontos kérdés, és sokszor elsiklunk felette a kisebbségi csoportok összefüggésében. Köszönöm szépen. Uh, Egy egész uh, Mercosur delegáció a paragvai parlamentből, közülük hárman a paragvai parlament uh, képviselői, ők is szeretnének felszólalni. Most a paragvai kollégáknak adom meg a szót, Bakin úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Mercosur parlament képviselet, illetve a Paraguayi parlament delegációja nevében szeretném önöket köszönteni. Mi is hasonló kérdéseket tárgyalunk a parlamentünkkel, hogy tudjuk-e alkalmazni, végrehajtani egy olyan döntést, amely egy bíróság létrehozására vonatkozna, és hogy milyen szerepe lehet ennek a parlamentnek. Mi szeretnénk a jövőben a nemzeteken felüli szerepet adni neki, hogy a tagállamai számára a döntés kötelező legyen. Brazília, Argentina, Uruguay, Paraguay a tagjai, és felvettük a kapcsolatot, és nagyon fontos kapcsolatot tartunk az Európai Bizottsággal, az Eurolattal egészen konkrétan. Európában és Latin Amerikában is sokszor tartunk megbeszéléseket, illetve a Mercosuron kívüli egyéb latin-amerikai parlamentek képviselőivel is gyakran találkozunk. A mi régiónk számára a kapcsolat az Európai Unióval, illetve az Európai Parlamenttel nagyon sokat jelent, hiszen próbáljuk megtanulni, hogy önök milyen munkát végeznek ezeknek a fontos intézményeknek a berkeiben, és szeretnénk megtanulni az európai tanul, tapasztalatokból, hogy hogyan lehet egy kicsit gyorsabban előrelépni abban, hogy létrehozzunk egy nemzetek feletti intézményt, egy Mercosur bíróságot, amelynek a döntései kötelező érvényűek volnának a tag, tagállamok számára. Nagyon érdekes ez a látogatásunk. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy itt most szót kaphattunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahhoz a témához kapcsolódva, amelyről az imént szót ejtettek, meg szeretném említeni, hogy az emberi jogok védelmére vonatkozó latin-amerikai mechanizmus a Washingtoni Amerika Közi Bizottsághoz kapcsolódik, és a Mercosur szintjén most alkotjuk meg annak a lehetőségét, hogy egy alárendelt albizottságot alakítsunk ki, amely kifejezetten az emberi jogsértésekkel vonatkozik. A Mercosur és a, csat- és a társult országokban ez a lehetőség arra vonatkozna, hogy hatékonyabb legyen ez a bíróság, ez az eljárás, és lehetőségük legyen a Mercosur országok állampolgárainak, hogy könnyebben és közvetlenebből hozzáférjenek ilyen jogvédelmi rendszerekhez, emberi jogi jogvédelmi rendszerekhez. Az ülésen hallott témák is kapcsolódnak a mi általunk tárgyalt kérdésekhez, a joghatóságok kérdésére vonatkozóan. Például, hogy a Washingtoni Amerika Közi Bizottság milyen viszonyban álljon majd a későbbi bírósággal. A Mercosur parlament jelen pillanatban is tárgyalja annak a lehetőségét, hogy egy állandó igazságügyi intézmény jöjjön létre a Mercosur keretein belül, hogy a Mercosur szabályainak a megszab- megszegésére valamilyen lehetőséget találjunk. Ez nagyjából a luxemburgi bíróság szerepkörének felel meg, ezt a két bíráskodási szintet állapítjuk meg majd a jövőben, tehát azt szeretnénk elérni, hogy a Mercosur szintjén Brazília, Argentina, a nagyobb országok, akik egyébként még mindig nem nézik jó szemmel ennek az igazságügyi intézménynek a létrejöttét. Szeretnénk tehát elérni, hogy ők is elfogadják az igazságügyi ügyek szakbizottságában ennek a bíróságnak a létrejöttét, az erre vonatkozó protokolt. Ez olyan téma, amit még nem tekintünk lezártnak, és majd a Mercosur csúcs találkozón tárgyaljuk. A bizottság számára talán olyasmi lehet érdekes, hogy egy a jogbiztonsággal foglalkozó jogi intézményt kívánunk létrehozni a Mercosur államközösség számára. Köszönöm szépen, köszönöm. Kanéze úr utolsó felszólalóként. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Hasonló értelemben szeretnék megnyilatkozni, mint a kollégáim. Nagyon érdeklődéssel hallom a vitát a, az alapjogi karta hatásáról a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése európai térségének fejlődésében, és nagyon érdekes, hogy az önök vény, véleménye szerint ez az egyezmény, az emberi jogi egyezmény milyen hatással volt az európai integrációra. Ez azért érdekes számunkra, mert sokkal frissebb a mi integrációnk, és mi is most egy olyan bíróság létrehozásán gondolkodunk, amely inkább administratív kereskedelmi szerepkört töltene be, de vonatkoznának emberi jogi kérdésekre is a döntései, és egy kérdést is felszeretnék tenni, hiszen ez nagyon érdekes volna, hogyha egy alapszerződésről is beszélhetnénk. A mi parlamentünkben nagyon sokszor felmerülnek az Emberi Jogi Bizottság előtt konfliktusos esetek, és az ajánlások megfogalmazásán túl nem megy ennek a szakbizottságnak a hatásköre, és nincsen egy olyan bíróságunk, amelyhez fordulhatnának az állampolgárok. Ezért érdekes számunkra az európai gyakorlat, tapasztalat, hogy ez alapján tudnánk kiépíteni az emberi jogok tekintetében egy jogi térséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor térjünk vissza, átadnám a szót a szakértőknek, hogy próbáljanak meg válaszolni a kérdésekre, hozzászólásokra az elhangzottak sorrendjében. Which one? Uh, perhaps the question about uh, the right of association. A társadalmi szabadság, illetve az, hogy valakinek nem kötelező valamilyen társasághoz tartoznia, ha megengedik, franciául folytatnám, mert könnyebb franciául beszélnem, és önöknek is talán élvezetesebb. Euh, ez olyan kérdés, amelyel kapcsolatosan előbb tennék egy megjegyzést. Igen, közel áll hozzám ez a téma. Gondolom, hogy ez a parlamentben is így van, és a bíróságon is. Ami az EU-val kapcsolatos munkát illeti, minél többet foglalkozunk vele, annál több különbséget látunk a különböző jogrendszerek között és a tagállamok jogi hagyományai között. Az alapok hasonlóak, és kell is, hogy hasonlítsanak egymásra a felszínen, de a részleteket illetően nagyon sok a különbség. ható eltéréseket tapasztalhatunk. Ez vonatkozik az egyesülési jogra is. Két megjegyzésem van ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy általánosságban ez a terület önmagában véve nem olyan terület, amely a közösség jogkörébe tartozna. Hát, rendesen nem tartozik az unió jogkörébe de evidens, hogy lehetnek átfedések, például a szociális területen, akkor, amikor a bírósághoz fordulnak olyan ügyekben, amelyek során veszélyeztették például a munkavállalók jogait, vagy valamilyen nyugdíjalap, kapcsolatos jogokat, a szociális biztonságot, vagy pedig, hogyha mezőgazdasági vagy ipari területen mindenkinek csatlakozni kell valamilyen megállapodáshoz. Jelen pillanatban a közösségi jogkör nem merül fel olyan területen, amely előfordul a bíróságon belül. Például a vadászatok kapcsolatos francia törvények, például, hogyha valakinek valamilyen vadászegyesüléshez kell tartozni ahhoz, hogy vadászhasson. Ilyenkor felmerülhet a probléma közösségi jogban is, de szerintem nincs igazi, jellemző joggyakorlat ezzel kapcsolatosan, például Strasbourgban, de ha megengedi elnök asszony, szólnék néhány szót a gazdasági integráció és az emberi jogok és szabadságjogok védelme vonatkozásában. A paragvái parlamenti képviselő úr tette fel ezt a kérdést, ami az európai építményt illeti, annak történetét, azt látjuk, hogy ezek a kérdések elválaszthatatlanok egymástól. Az első ítélet, amikor a bíróság foglalkozott a kérdéssel, 1969-ben a Restaurer ügy kapcsán, ez elég régi ügy, amikor átlépünk a gazdasági területen, hogyha túllépünk ezen a területen, eljön a pillanat, amikor ezen túl kell lépni, akkor gazdasági kérdések során nagyon sokszor nem lehet megkerülni az emberi jogok és a szabadságjogok kérdését. De van olyan eset, amikor erősen politikai jellegű problémákról van szó, és itt a parlamentben is felmerülhet mindez, hogy például a büntetőjogi együttműködéssel hogyan lehet foglalkozni úgy, hogy nem gondolnak a szabadságjogokra, vagy a közös bevándorlási politikával hogy lehetne foglalkozni úgy, hogy az emberi jogok nem erülnének fel. Szerintem magától értetődik, hogy ezek a kérdések teljes mértékben összefüggnek. Köszönöm, Melchior úr. nem tettek fel nekem kérdést, nem intéztek hozzá kérdést, de szerintem mindez olyan, mint a habos torta, a kormány, a bírák teóriája, vagyis akik a demokratikusan megválasztott szervek helyébe lépnének, azon szervek helyébe, amelyeket a lakosság demokratikusan választott. Ebben az esetben a kormány vagy a bírák hajlanának arra, hogy messzibre menjenek, mint amennyit jogkörük biztosít. De tiszteletbe kell tartani a jogállamiság szabályait, és ilyenkor ez esetleg csalódást okoz azoknak, akik a szabályokat megalkották. Az indokokat jól megszokták magyarázni az ítéletekben, de ami a területen kívüliséget illeti, Hogyha az Európai Emberi Jogi Egyezményre utalok, akkor az egyezmény által garantált jogok, melyeket az államoknak tiszteletbe kell tartaniuk, ezek a jogok azokra a személyekre vonatkoznak, amelyek, vagyis akik a szerződő felek joghatósága alá tartoznak. Ez a lényege a joghatóság kérdésének. Mikor lesz alapjogi közösségi bíró? Lesz majd, de nem ez az EU elsődleges feladata. Vagyis az EU tevékenysége során a luxemburgi bíróság oda figyel arra, és a jövőben ez még fokozottabban meg fog történni a kárta alapján, hát oda fog figyelni az alapjogok védelmére, tiszteletbe tartására. Köszönöm. Bosszúé úr. Köszönöm, elnök asszony. Eh, az első kérdés, alapvető kérdés, arra vonatkozott, hogy mi a kapcsolat a jogalkotó, illetve az igazságügyi szférák között, hogy esetleg az igazságügy vagy a bíróságok nem bővítik-e túlságosan a hatáskörüket, mennyiben korlátozzák az egyes tagállamok szuverenitását. Természetesen egy bíróság ezt felügyeli. Ha a bíróság döntése kimondja, hogy itt hatáskör sérülés nem történt, akkor ez ellentétes lehet azzal, amit a szerződés megírók szándékoztak, illetve annak értelmezése között adódhat ellentmondás. És itt most Lord Hoffmanre utalok, aki az Egyesült Királyságban működött. 2009. március 19-én ő azt mondta, hogy egyes esetekben ez igaz lehet, amikor az eh, a Emberi Jogi Bíróság ítélkezéséről beszélünk. A második kérdés pedig, ami arra vonatkozik, hogy mi a kapcsolat az Emberi Jogi Bíróság és az Európai Bíróság között. Ez utóbbi az európai integráció mellett száll síkra. Ez persze nem azt jelenti, hogy a bíróság esetenként úgy értelmezi a jogot, ami túl megy a jogalkotók szándékán. Minden esetre biztosítani kell, hogy az európai jog érvényesüljön, és szeretnék visszautalni a 51-es cikk szigorú értelmezésére, a Karta 51. cikkéről beszélünk. Ezt minden tagállamnak ratifikálnia kell, mert egyébként torzulni fog az egész rendszer. Tehát el kell ezt a torzulást kerülni. Ami pedig a többi hozzászólót illeti, én csak arra szeretnék utalni, amit Bonisó úr elmondott, illetve a paragvai delegátusok, vendégek is. Köszönöm szépen egyébként, hogy érdeklődést mutatnak a munkánk iránt, és sok sikert kívánok az önök régiójában is. Köszönöm szépen. Miután további hozzászólás, jelentkezés nincs, akkor a két szekciónk végére értünk. Köszönjük mindenkinek a munkáját, köszönjük a résztvevők érdekes kérdéseit és a még érdekesebb válaszokat. Rendkívül összetett és érdekes kérdéseket sikerült megbeszélnünk. És komoly tanulsággal szolgált ez a vita a jövőbeni munkánk számára. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk a meghallgatást. A jog, a biztonság és a jog érvényesülése térségén a bizottság stratégiájáról, a tudományos világ véleményéről és a civil társadalom, valamint a különböző emberi jogi intézmények véleményével fogunk megismerkedni. Redding biztos asszony is itt lesz velünk, Jarab úr is az ENSZ emberi jogi fő képviselője, hogy csak a délelőtti ülés elejéről ragadja ki. És még egyszer köszönöm a mai részvételt, és holnap 9 órakor folytatjuk. Köszönöm.